Now we are ready and then uh, we can start. Na, készek vagyunk, kezdhetjük. Grazie colleghi e così come avevamo sta... Köszönöm, kedves kollégák! Ahogy a koordinátorok ülésén megállapodtunk, egy workshopot szervezünk, a biztosok meghallgatása előtt. Ezért szerveztük ezt a workshopot, és már is el is kezdenénk, mert már is néhány perces késésben vagyunk, úgyhogy át is adnám vendégeinknek a szót, annak érdekében, hogy bevezethessék azokat a témákat, amelyek a biztos meghallgatások során fontosak lesznek, és amelyek keretet szabhatnak a jelenlegi jogalkotásnak, illusztrálva azt, hogy melyek a még nyitott témák, és melyek azok, amelyekkel az új bizottsággal az elkövetkezendő hónapok, évek során dolgoznunk kell. Úgyhogy az első hozzászólónknak, Philip Seppelmannak adom meg a szót a Wuppertal intézetből, amely a klíma, környezet és energetikai kérdésekkel foglalkozik, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A kihívás az, hogy áttekintést adjak az EU környezetvédelmi politikájáról, a jelenlegi és a ránk váró feladatokról, mindjárt a közepébe is vágok a feladatomnak, egy kis áttekintést nyújtok azon kihívásokról, amelyek jelentkeznek ezen a területen. Itt van a klímaváltozás, mint globális kihívás, ezt valamennyien ismerjük, aztán van egy szintén általános kihívás, a gazdasági fejlődés egyre nagyobb erőforrás felhasználással jár és ezzel ártunk a környezetnek. Van egy strukturális alacsony növekedésből, munkanélküliségből adódó problémánk itt az EU-ban, és azt is látjuk, hogy folyamatosan változik a geopolitikai környezet, a politikai koherencia és az integráció is kihívást jelent, és és látni kell, hogy az EU jogalkotásban egyre fontosabb szerepet játszik, tehát a civil szervezetek és az úgynevezett soft law előretörése. Az Európai Unió úgy döntött, hogy szembenéz ezekkel a kihívásokkal oly módon, hogy élenjáró lesz a fenntarthatósági átmenetben, munkahelyteremtésben, versenyképességet erősíti, egy intelligens, fenntartható és integratív növekedésre törekedve. Ez lenne az Euró 20 20-as stratégiának a missziója, amely igyekszik az új valósághoz, valóságokhoz alkalmazkodni a 21. században. Ezért egy elágazáshoz, útelágazáshoz érkezett, az EU környezeti politikája. Itt szerepel egyrészt a régi hagyományos növekedési politika és a hagyományos környezeti politika az EU-ban egyre nehezebben boldogul, ezért eh, kell a jelenlegi és új témákkal külön foglalkoznunk. Erről kívánok át áttekintést adni. Az egyik pálya az, hogy a környezeti politika az EU-ban mintegy 40 éve játszik szerepet a jogalkotásban. Mindenek előtt tematikus jogalkotásról van szó. Ezt egy sor akcióprogram képviseli, és így valósul meg. Most már a hetedik akcióprogram az, a cselekvési program az, amelyet megélünk. Ja, tehát ez a tematikus jogalkotás az egyik pályán, hogy úgy mondjam, a másik pálya pedig az EU növekedési politika, amit az Euró 2020-as stratégia határoz meg, mint már mondtam, az intelligens, fenntartható és integratív, inkluzív növekedés, gazdasági fejlődés az, amire törekszünk. Ez meghatározza az EU politikát, és ezen belül helyezkedik el a környezeti politika is. A hetedik akcióprogramon belül van a hagyományos hm, jogalkotás, amely a környezetre vonatkozik, illetőleg van egy új fajta jogalkotás, amelyik igyekszik választ adni a globális kihívásokra, amelyet már elmondtam, és ez beágyazódik az Euró 20 stratégiába. És most röviden szeretném önöket bevezetni a hetedik környezeti cselekvési programba. És itt látjuk az e, integráció megjelenését az EU 2020-as stratégiába, a természetes tőkét kívánjuk erősíteni, és egy erőforrás hatékony gazdaságot kifejleszteni. Ez egyértelműen összefügg a versenyképesség, a növekedés, a munkahelyteremtés fő céljával, de a hetedik program ezen végül is túlmutat, ez nem pusztán munkahelyteremtés és növekedés, hanem a jólétről beszélünk, az, hogy megbarátkozunk a környezetünkkel, egészségesen élünk egy egészséges környezetben, ez egy, egy gondolat, ami a bennünket illeti, ehhez megfelelő, megbízható információkra van szükség, jobb végrehajtásra és több beruházásra, és jobb e, környezeti politikai integrációra. Látom, eltűnt a dia kép. Mondják nekem. To the second part of my presentation. Most pedig az előadásom másik része következik, a hagyományos tematikus jogalkotás, mint olyan, amelyet 40 év alatt alakítottak ki az EU-ban, és például az egyik téma, amely bennünket érint itt, ezen belül, ahogyan foglalkozunk ezzel, ez a levegővel kapcsolatos jogalkotás, az úgynevezett levegő szakpolitikai csomag, aztán a második nagy tematikus terület a víz, van egy vízkeret irányelvünk, itt elég komoly haladást tudtunk elérni, ezt kell továbbfejleszteni, javítani. A biodiverzitás, az élőhely és madár irányelv fémjelzi ezt, illetőleg itt a biodiverzitási célok meghatározása a cél, és van egy a megválasztott elnöknek, bizottsági elnöknek egy missziós levele, amely erre hivatkozik és erősíteni kívánja a végrehajtást ezen a területen. Ez természetesen egy rövid összefoglaló, így ebben a formában nem találkozunk ezzel a hetedik akcióprogramban. Ez egy ajánlás részünkről, most a tervezési fázisban vagyunk, aztán a földhasználat, mint olyan romlik a föld minősége, méghozzá riasztó módon ezzel foglalkoznunk kell. Ezek az úgynevezett tematikus témák, tematikus példák, amelyeket fel lehet vetni. Természetesen erről több információt is lehet szerezni, ha a tematikus jogalkotásról van szó, ezt a háttér dokumentum tartalmazza. Sajnos Nem tudom, mennyi ideje beszélek, mert eltűnt az óra is, tehát nem tudom, hol is tartok. Most pedig megnézzük az Euró 2020-as, 20-ba integrált környezeti politikát. Az erőforrás hatékony Európáról szóló kiemelt kezdeményezés fontos szerepet játszik itt mint mondtam, ez a 20-as stratégia része, sőt központi része. És ez összefügg egyébként az úgynevezett körkörös vagy körforgáson alapuló gazdasági csomaggal is. Egy erőforrás hatékony Európára van szükség, ezt irányoz elő a csomag, azt itt szerepelnek kvantitatív célok is, például a hulladék újrahasznosítás, a munkahelyteremtés, illetve a termelékenység növelése az Európai Unió versenyképességének erősítéséhez. Tehát ez, ez, ezért beszélünk egy útelágazásról, amikor a környezeti politikáról beszélünk. A harmadik nagy kihívás, amit megalapítottunk itt. Ez a fenntartható városok témája, a városi fejlődés témája. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy az élőhelyi konferencián is foglalkozunk ezzel, ez 2016-ban lesz, az ENSZ keretei között, és az EU remélhetőleg tényleg képes arra, hogy példaként lépjen fel, az európai városainkat bemutatva, e, ez az urbánus fejlődés, a, a városi fejlődés egy fontos lépés, és itt látjuk például a közlekedésben, a lakhatásban milyen kihívások jelentkeznek. Itt vannak súlyos aggodalmak és nehézségek is, amiket kezelni kell az emberek fontos kérdéseket tesznek fel, hogyan tudnak jobban élni az adott korlátok között, amiket a Föld potenciálja biztosít. Ez a három fő terület volt, amit kijelöltünk, azonosítottunk. Szerepel még az öko-innováció is, ez is egy ilyen tipikus útelágazás a jogalkotásban, itt kísérletet teszünk arra, hogy javítsuk a versenyképességet, hogy a foglalkoztatást javítsuk, és gazdasági növekedést is létrehozzunk az eko-innováció, a környezet kímélő innováció útján. Ennek megvannak persze a maga eszközei, amiket itt fel lehet használni Hosszú távon a kihívás persze az, hogy az ilyen típusú innovációt erősítsük oly módon, hogy nem csak a környezeti célok elérésére törekszünk, hanem az egyéb faktorokat, a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást is erősítsük. Összefoglalva, tehát azt mondhatom dióhéjban, hogy a jelenlegi környezeti politika alapvető fontosságú a társadalmi gazdasági fejlődés szempontjából az Európai Unióban, méghozzá oly módon, hogy a versenyképességet és a munkahelyteremtést kívánjuk erősíteni az EU-ban. Vannak tematikus kihívások, például abban, hogy a biodiverzitás, a víz, a levegő, a földhasználat és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogalkotást jobban végrehajtjuk, és új jogalkotás születik, az erőforrás hatékonyság, a körkörös gazdaság, a zöld, fenntartható városok és az ökoinnováció vonatkozásában ez lenne tehát, amit felvetünk, és ezután megkezdhetjük a vitát. Köszönöm. E Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés a kollégák részéről. szeretnének-e föltenni kérdést szakértőnknek? Köszönöm szépen a szót. Szeretnék köszönetet mondani a bevezetőért is. Meg vagyok arról győződve, hogy a politikánk a jövőben annál sikeresebb lesz, minél egységesebb és integráltabb koncepciókat alkalmazunk. Úgy vélem, hogy hiányzik néhány elem ebben a programban. Olyan koncepciókra beszélünk, amelyek több szektorra támaszkodnak. Szerintem igenis nagy igény van a kommunikációra az energiagazdaság, a mezőgazdaság, illetve a környezetvédelmi szektor között. Azt is látom, hogy szükség lenne arra, hogy egyfajta egységet hozzunk létre, amely egy integrált, egységes... Az elnök megszakítja, hogy nem volt olasz tolmácsolás. Melyik nyelven nincsen tolmácsolás? Olaszul? Hát nem tudom, hogy más nyelven működik a tolmácsolás. We can try to improve your Italian. Persze, megpróbáljuk javítani az ön olaszát. Tessék, kérem, for, uh, folytassa. Péter le úr nem kapcsolta be a mikrofonját, így nem halljuk. Én a következőképpen látom ezt. Szerintem szükség van arra, hogy legyen egy áttekintés az eddigi politikákról, a mezőgazdaság kapcsán is, és azon kell lenni, hogy ezek a politikák összeegyezthetőek legyenek az új integrált koncepcióban, ami mindig gond van. Oké. Okay. So, sam, sa, samo to. Ne? Torej, mene, mene zanima, kako gospod... Engem az érdekelne, hogy Seppelman úr mit gondol, mennyire vagyunk mi felkészültek az ilyenfajta integrált koncepciókra? Um, yeah, I mentioned before in my overview of the seven... Már említettem korábban a négy i-t. Ez az négy i közül az egyik az integráció. Itt az a kihívás, hogy a hosszú ideje már az Európai Unióban, főként a karib folyamatot hangsúlyozták, és eh, itt a környezetvédelmi koncepciókat nem igazán vették figyelembe a többi szektoriális politika során. Jelenleg még mindig nem kielégítő a helyzet, egyértelmű véleményem szerint az, hogy a környezetvédelmi politikák integrálását tovább kell vinni. We have other questions? Oh. Can I just on, on, on that? Visszatérve ugyanerre a pontra. Sokan azt kérdezték, hogy Pozitívan értékelhető -e az, hogy az új biztosnak három tárcája lesz majd a, az illetékességi körében. Talán nagyobb lesz az integráció a környezetet a tenger, illetve a halászat között, vagy inkább ez túl sok lesz majd. Engem az érdekel, hogy ön szerint ez egy pozitív dolog-e, vagy inkább aggódnunk kellene emiatt. Well, um... A kristálygömbömet otthon hagytam, én nem igazán tudok önnek eh, megfelelő választ adni, talán csak öt év múlva tudok majd erre megalapozott választ adni. A tagállami tapasztalat, ahol hasonló fajta eh, összevonás van, például Ausztriában, elég nagy a környezetvédelmi, mezőgazdasági és vízügyi portfólió, Nos, a tapasztalatok ott azt mutatják, hogy nagyon kell küzdeniük a kollégáknak, de a küzdelem két oldalú. Ideális esetben azt lehetne várni, hogy javul a fenntarthatóság a halászati politikákban, de a tapasztalat azt mutatja, hogy itt inkább politikai akaratról és a politikai erőről van szó. We have a question or... Okay. Van-e további kérdés? Nincs? Akkor köszönjük a szakértőknek, Filip Seppelman kollégának, és meg is adjuk a szót a következő szakértőnknek, Nikolász Krajbichnak, a klímaváltozással, környezetvédelemmel és energiával foglalkozó Wuppertal intézet képviselőjének. Köszönöm szépen! Bizonyára mindannyian tudják azt, hogy a klímaváltozás óriási kihívás, és ez az egyik legnagyobb kihívása az emberiségnek. Ez rossz hír. A jó hír az az, hogy a klímaváltozás számos nem szín alapú előnyhöz is kötődik. Vannak egészségügyi előnyök, csökken a helyi szennyezettség, vannak más előnyök is, amelyek a klímafellépéshez kötődnek. A klíma változás elleni fellépés más területekhez kötődik. Három fő területet azonosítottunk. Az egyik az nemzetközi tárgyalások az új megállapodásról, a 2030-as keret a klíma és energiapolitikák szempontjából, és ehhez kötődik szorosan az új EU energiahatékonysági politika. Ami a tárgyalásokat illeti nemzetközi szinten, jelenleg, mint ahogy azt tudják, új klímamegállapodásról tárgyalnak, és ezt a megállapodást valószínűleg jövőre fogják elfogadni Párizsban. Tehát elméletileg megvan a lehetőség arra, hogy az EU ismételten klíma éllovasként léphessen fel. A nemzetközi tárgyalások ez idáig vegyesek voltak. Az EU sokat tett a kiotói jegyzőkönyv elfogadásáért, viszont a kopenhágai tárgyalások nem igazán hozták meg a globális megállapodás eredményét, amit szerettek volna 2009-ben tehát ebben az esetben az EU nem igazán tudta sikerre vinni a tárgyalásokat. Ugyanakkor Durbanban az EU sikeres volt, és sikerült elérnie azt, hogy legyen egy új mandátum a kötelező érvényű megállapodások létrehozásáért. Tehát ezért mindenképpen vegyes az EU eredménye a nemzetközi tárgyalások során, de megvan a lehetősége arra, hogy ismételten elavas szerepet töltsön be. Az EU jelenlegi álláspontja a tárgyalások során azt mutatja, hogy egyértelműen az Európai Unió támogatja az erős megállapodást, kötelező érvényű, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalást vár el a felektől, ezen kívül egy megfelelő jelentés készítési mechanizmus, illetve azt is várja, hogy rendszeresen felül lehessen vizsgálni a célkitűzéseket. Ez egy eléggé erős álláspont. De mi a helyzet a jelenlegi EU ambíciókkal? Most bizonyára tudják, hogy az EU arról döntött, hogy csökkenti a kibocsátásait 20%-kal a 99-es adatokhoz képest, ugyanakkor ez a célkitűzés problematikus, mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint már így is 18%-a csökkentett a kibocsátását az EU 2012-ben, ez látható ezen a dián, tehát a jelenlegi intézkedések alapján a kibocsátást 2020-ra 21%-kal lehet csökkenteni. Tehát a jelenlegi EU célkitűzés csak arra kötelezi az EU-t, hogy a jelenlegi szinten maradjon meg a kibocsátás. Ez nem igazán ambiciózus, legalábbis a nemzeti tárgyalások szempontjából. Az EU ezzel akár alá is áshatja a hitelességét, amely negatívan hagyna ki a tárgyalási álláspontjára. A másik fontos kérdés a klímaváltozás finanszírozása a Cancuni tárgyaló felek abban állapodtak meg, hogy 100 milliárd USA dollárt mobilizálnak évente 2020-ig, hogy támogassák a fejlődő országokat abban, hogy fellépjenek a klímaváltozás ellen, és hogy csökkentsék annak hatását. Ugyanebben az évben létrejött a Zöld Klíma Alap, ez a GCF rövidítéssel rendelkezik. Ez volt a legfőbb klímaváltozási alapja az ENSZ-nek, elég hosszú időbe telt, amíg működőképessé vált, erre ebben az évben került sor, májusban. Megindult a mobilizációs folyamat, és már vannak találkozók is ennek kapcsán. Novemberben lesz a következő végső ülés. Ez nagyon fontos a nemzetközi tárgyalások szempontjából, hiszen az alap tőkésítése igazából a párizsi eredmények sikerességének záloga. Néhány tagállam már közreadta a kötelezettségvállalását, mások azt mondták, hogy hajlandóak hozzájárulni. Ugyanakkor a legutóbbi Bonni ülésen a bizottság azt mondta, hogy nem hajlandó közvetlenül hozzájárulni az alaptőkésítéséhez. A legutóbbi ülésen, a New Yorki csúcs találkozón ezen a héten az Európai Bizottság azt mondta, hogy az EU hozzá fog járulni a az alaptőkésítéséhez. Tehát a egy kicsit bizonytalan jelenleg. Mit jelent mindez az EU tárgyalási mechanizmusára, illetve a vezető szerepére Párizsban? Hát az EU lehető megint élova szerepet tölt majd be a tárgyalások során, viszont bizonyos fő elemek re szükség van ehhez. Az egyik az az, hogy növelni kell a 2020 előtti ambíciót, és a 2020-as célkitűzéseket össze kell egyeztetni a 2050-es célkitűzésekkel, amelynek során 89 os csökkentést kívánnak elérni. A másik az az, hogy az Európai Uniónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ambiciózus üvegházkibocsátási célokat tűz ki, és ugyanakkor pénzügyi alapokat is kell, pénzügyi támogatást is kell nyújtaniuk a fejlődő országoknak arra, hogy szembenézhessenek a klímaváltozással és csökkentessék azt. Van még egy nagyon fontos aspektus, ez a fejlődő országok szerepéhez kötődik. Együtt kell működni ezzel a csoporttal is. A párizsi megállapodás, illetve a tárgyalási folyamat egyfajta koalíciót fog majd létrehozni a fejlődő országokkal, és ez fontos lehet. Persze ezeket a nemzetközi kötelezettségvállalásokat át kell fordítani EU politikákká, és ebben a kontextusban a 2030-as keret rendkívül fontos. Itt láthatóak a diák, ezen a dián látható a 2030-as keret. Most nem kívánok belemenni a részekbe, de a 2030-as célok, a 20-20-20 célok, a klíma és energiacsomag 2011-ben az Európai Bizottság számos hosszútávú stratégiát fejlesztett ki, fehér könyveket, és ezek alapján jött létre egy zöld könyv, és megkezdődtek a konzultációk is. A visszajelzések alapján a 2030-as keret, és ezt ez év elején, januárban adták közre. Röviden szeretnék röviden szeretném bemutatni a különböző testületek álláspontjait. Fontos látni azt, hogy az Európai Bizottság, a Parlament álláspontjai hivatalos dokumentumokon nyugszanak. A tanács álláspontja az egy kiszivárogtatott tanácsi következtetésen alapul, amely két héttel ezelőtt jelent meg az interneten. Ez nem egy hivatalos álláspont, inkább a jelenlegi tárgyalások tükröződése. Ami az üvegházi gázok kibocsátását illeti, úgy tűnik, hogy van egyfajta megállapodás a 40%-os arányban 2030-ra a 90-es szinthez képest. Mind a három intézmény ezzel az állásponttal rendelkezik. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az Európai Bizottság 27%-ot javasolt, ugyanakkor nem kötelezőek ezek a célok a tagállamok esetében, és a parlament azt mondta, hogy ennek a célkötőzésnek 30%-nak kell lennie, és ezt ki kell egészíteni egyéni nemzeti célkötőzésekkel is. És A tanács egy köztes álláspontot foglal el, de ők is a 30%-ot mondanak, viszont ezt nem kívánják kötelezővé tenni a tagállamok számára. Ami az energiahatékonyságot illeti, A bizottság azt mondta, hogy 30%-ra kell növelni a 30%-ra kell növelni a célt, júliusban hangzott ez el. A parlament erősebb álláspontot fogalmazott meg, és 40%-ot eh, kívánt eh, elérni, és ezt is ki kell egészíteni egyéni nemzeti célkötőzésekkel. A tanács ismételten egy köztes álláspontot foglalt el, 30%-ot javasolt, viszont ez nem lenne kötelező a tagállamok számára. Ez mutatja, hogy az energiahatékonyság területe egy olyan terület, ahol a legnagyobb vita van. Ez elég ijesztő, hiszen az energia hatékonysága lehető legolcsóbb és leggyorsabb módja annak, hogy az energia import függőséget megszüntessük, illetve csökkentsük az üvegházi gázok kibocsátását. Nos, mi lesz az energiahatékonyság területével? Az EU nem kötelező célokat fogadott el a 2020-as célkötőzések kapcsán. 20%-kal kívánják csökkenteni az energiafelhasználást 2020-ra, összehasonlítva a 2007-es adatokhoz képest. Nem igazán jó az előrelépés itt. A legutóbbi elemzés azt mutatja, hogy az EU körülbelül 2020-ra 18-19%-os megtakarítást fog elérni. De ez nem az egyetlen gond. A megtakarítások nagy része a gazdasági válságnak, illetve a csökkent energiaigénynek köszönhető. Az új energiahatékonysággal kapcsolatos célek, célok vitái továbbra is fontosak. A fő üzenet itt az, hogy a parlament álláspontjának megfelelve egy magasabb energiahatékonysági célra van szükség, 40%-ra, ugyanis ez ösztönözni a befektetést, illetve a gazdasági fellendülést, és csökkenthetni az energiafelhasználást akkor, amikor a gazdaság ismételten helyreállt. Vannak még ki nem használt energia megtakarítási lehetőségek, ide tartozik az is, hogy lesz egy felővizsgálat, és az lehetőséget kínál arra, hogy ezeket a potenciálokat kiaknázzák. Milyen további kérdések vannak még? A cégközösöknek robusztusnak kell lenniük, de ez a cégközösök háromszoros jellegéhez kötődik, viszont az is kötődik, hogy magasabb az energiahatékonysági cél. Az Európai Parlament álláspontját kell tehát mindenképpen támogatni, és a 40%-os energiahatékonyságot kell elérni a 2007-es adatokhoz képest. Volt egy kis hiba a diák korábbi verziójában, Kérem, hogy bocsássák ezt meg. Most már ez helyesen van ezen a dián. És még egy dolog van itt, a 40%-os csökkentési cél kapcsán, hogy ezeknek van egy belföldi jellege, és be kell zárni a végrehajtás lehetséges kiskapuit. Itt is majd a parlamentnek nagyon fontos szerepe lesz. Biztos vagyok abban, hogy nemzetközi szinten is az EU vezető szerepet tud betölteni, ezzel, ezzel tudom zárni a mondandómat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A kollégáimhoz fordulok. Van-e kérdésük? Yes. Igen, tessék. Akkor köszönöm a szót. A klímavédelem és az energetika szorosan összefüggő kérdések. Ezt az is szimbolizálja, hogy lesz egy külön olyan biztosi pozíció, amelynek az a neve, hogy Climate Action and Energy. Meg is fogjuk hallgatni a biztos jelöltet. Azt szeretném megkérdezni, hogy eh, Kreidvik úrnak mi a személyes véleménye ebből az aspektusból az atomenergia, a nukleáris energia használatáról középtávon. Hiszen valamennyien szeretnénk, hogyha az energia forrása alapvetően megújuló energia lenne, de középtávon realistának is kell lennünk, és a klímavédelem szempontjából az atomenergia az tiszta energiának minősül. Ö, tavaly ősszel megjelent egy érdekes tanulmány, négy amerikai tudós tanulmánya, aki a környezetvédelemről volt híres, és az atomenergiát, mint bolygómentő szerepet jelölte meg, még egyszer mondom, középtávon. Tehát az érdekelne, hogy mi az ön véleménye, még egyszer mondom, ebből az aspektusból, hogy a klímavédelem szempontjából az atomenergia tiszta energiának minősül, és hogyan tekint erre, mint középtávon e kérdést adott esetben, ha nem is megoldó, de elősegítő energiaformára. Köszönöm szépen! Nos, a nukleáris energia, ez a személyes vélemény. Én tényleg eh, csak szem, magam nevében nyilatkozhatok. A nukleáris energia, eh, tehát eh, üvegházhatást kibocsátó gáz tekintetében alacsonyabb szintű, de a költségek a technológia kapcsán meglehetősen magasak, főleg hosszú távon magasak ennek az energiafajtának a költségei. Vagyis, hogyha energiahatékonyságra fókuszálunk, akkor a keresletet csökkenti adott esetben az energia iránt, és fontos lenne, hogy a megújuló forrásokat erősítsük. Ez lenne a stratégia lényege. Yeah, that's... Jó, ennyit. Thank you. Thank you very much. And now Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy rámutatott néhány dologra, amit Európában tehetünk annak érdekében, hogy mérsékeljünk a klíma változás hatásait, de a klímaváltozás nem csak arról szól, hogy CO2-t bocsátunk-e ki az atmoszférába, vagy nem, vagy hogy mennyit, hogyha biztos szempontjából nézzük ezt meg mit tehetünk, a hatások például az élelmiszerbiztonság, ellátásbiztonság, az emberek vándorlása, stb. Tehát az erdőpusztulás, a tengerszint növekedése, tehát mindez együtt jár a klímaváltozással. Ezeket kell figyelembe venni. Attól tartok, hogy hogy a klímaváltozást leegyszerűsítik az új bizottság keretei között, hogyha csak a CO2-vel, a széndiokszid kibocsátással foglalkozunk. Mert ez egy fő ok, de nem az egyetlen dolog, ami itt összefügg a túlnépesedés bizonyos területeken, mondom az erdők kiírtása, stb. És Ó, attól tartok, hogy kicsit ö, ö, kicsit keskeny sávban mozog az új bizottság. És a kérdésem az, amit az előző hozzászólók is mondtak, tehát milyen fontos, hogy milyen üzenetet küldünk a világnak, ha csak CO2-re gondolunk, és csak azzal foglalkozunk. Összességében kell látni a klímaváltozás, hogyan tudjuk ezt mérsékelni, hogyan tudunk együtt élni a hatásokkal. Ez lenne fontos. Oh, thank you. Um, of... Köszönöm szépen. Hát természetes. Nem csak arról van szó, hogy csökkent csük, vagy mérsékeljük a hatásokat, hanem hát alkalmazkodni is kell, ez egy fontos dolog. A legkülönbözőbb politikai szinteken szükség van erre, az Európai Uniónak is szerepet kell játszania, méghozzá koordinátorként nemzeti és szubnacionális szinten az EU-nak jelen kell lenni koordinátorként, ez vonatkozik településekre, hiszen települési szinten, szinten kell alkalmazkodni, és stratégiákat kell kifejleszteni, amelyek segítségével az alkalmazkodás működik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Ne csak a mérsékléssel foglalkozunk, hanem az alkalmazkodással. Erre is gondolni kell, mit tehetünk és ez fontos, hogyha a klímaváltozás hatásait vizsgáljuk, ez nem csak az EU-n belüli belső politikáját érinti, hanem a külső politikát is. Nézzük meg a szélsőséges időjárási eseményeket, növekszik vagy emelkedik a tengerszint, hát ez komoly negatív hatással jár, de más időjárási eseményeket is látunk. Nagyon fontos, hogy ezeket, ezekhez próbáljunk alkalmazkodni. Thank you. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Nincs kérdés további, akkor úgy gondolom, hogy folytatjuk a szakértőinkkel. A következő szakértőnk Vincent Koidbach, aki politikai, szakpolitikai tanácsadó. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A közegészségügyről szeretnék szólni, és ahogy önök is tudják, a számapolgárok egészségi állapota rendkívül fontos alapértéke az alapszerződésnek. A legfőbb cél a közegészségügyi szakpolitikák kidolgozása, ide tartoznak a nemzeti szakpolitikák, és együtt kell működniük a tagállamoknak, ezt elősegíti, akárcsak a koordinációt. Ennek a tájékoztatónak a célja az, hogy áttekintjük azt, hogy hogyan is áll ma az EU-ban a közegészségügy, mik a kihívások, illetve hogy megmagyarázzuk, hogy az EU intézményi, jogi és szakpolitikai keretei között hogyan veszük fel a harcot a kihívásokkal. Példákkal szeretném illusztrálni azt, hogy pillanatilag mi is jellemzi az EU szakpolitikáját ezen a téren. Nos, mi is a helyzet? Tudjuk, hogy az EU-ban már rendkívüli módon javult az elmúlt évtizedek során az emberek egészségi állapota. Ez a várható élettartamot kitolta körülbelül három évvel. Jobb a, a kórházak ellátása, jobban hozzáférhetőség is. Persze demográfiai változások is bekövetkeztek, alacsonyabb a termékenység, főleg Kelet-Európában ennek oka elsősorban gazdasági jellegű. Ezen kívül egyre korosodik a népesség, ez ugye a krónikus betegségek egyre gyakoribb voltát jelenti. A 65 évnél idősebbek száma 2060-ra meg kétszereződik, úgyhogy az Alzheimer és hasonló emlékezet, tehát érintő betegségek növekedését jelenti majd. Ez óriási nyomást jelent majd az egészségügyi és szociális rendszerek szempontjából. Ezeket a rendszereket nyilván megfelelő gondozás és finanszírozhatóság szempontjából alakítani kell. Aztán ami a bevándorlást érneti. ez pozitívum, hiszen egyre több bevándorló él az EU-ban, és gyakorlatilag az EU népességi növekedési rátájának növekedését elsősorban ez okozza. Nos, ami a válságot illeti, körülbelül 2008-ig, a válságig, a recesszióig az egészségügy volt az egyik leggyorsabban növekedő ágazat, a legtöbbet erre költötték a kormányok általában, amely sokkal nagyobb összegeket jelentett, mint a GDP növekedése. Ma azonban jelentősen visszaesett ez a költségvetés minden EU országban, főleg azok a területek, amelyek az egészségügy támogatása, a prevenció, Bulgária, Észtország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, csak hogy néhányat említsek ezen országok közül. Az OECD legutóbbi jelentése szerint azonban kezd növekedni az ezen a területen elköltött összegek mennyisége. Elemezték ugyanis a válság hatását az egészségügyi és költségvetési rendszerekre, és abból a célból, hogy integrált föllépést dolgozhassanak ki. A konklúzió az volt, hogy ha az egészségügyi költségvetéset csökkentik, az egyre nagyobb munkanélküliség és, ne, és szegénység dupla hatással van a közegészségügyre. Például a hú a munkanélküliség és a halálozás, illetve a depresszió és az öngyilkosság között kapcsolatot talált. Arra is találtunk példákat, hogy a prevenció terén visszafogott költségvetési tételek is negatív hatást eredményeztek. Úgyhogy ami az egészségügyet illeti, egyre nagyobb a, a különbség az emberek között, nem csak Európán belül, hanem Európán kívül is. Tehát nagyon fontos az Európai Bizottság, a HU és az OECD számára, hogy az egészségügy terén továbbra is befektetéseket eszközöljenek, mert a növekedés, a kohézió és az egyenlőség biztosítása szempontjából ez rendkívül fontos. Nos, milyen szakpolitikákkal válaszol erre az EU? 2020-ban, illetve 2010-ben született meg a 2020-as stratégia az inkluzív növekedés és az intelligens növekedés elérése céljából. 2013-ban egy szociális befektetési csomagot fogadtak el, amelynek konkrétan az volt a célja, hogy az egészségügy terén érjünk el bizonyos célkitűzéseket, és megerősítsük, megreformáljuk egészségügyi rendszereinket. Ezek a célkitűzések gyakorlatilag az egyenlőtességek megszüntetésére irányulnak, hogy költséghatékonyan használjuk fel a különböző innovációkat, az információt megfelelően biztosítsuk ezeken a téren, hogy beruházzunk az emberi erőforrásokba, az egészségügy terén, illetve hogy főleg egészséggel kapcsolatos programokba fektessünk be. Ilyenek például a több éves egészségügyi programok tárháza, és a közelmúltban egy harmadik program is beindult 2014-2020 időszakára, amelynek legfőbb célja természetesen a megelőzés, de azonban a különböző problémák kiküzöbölése is, a gondozáshoz való hozzáférés, az innováció támogatása. Van a Horizont 2020, mint kutatási program, ez betegségekkel foglalkozik, illetve célja a kutatás javítása egyes betegségek, például az aggyal kapcsolatos és a, és a ritka betegségek terén. Nos, mik is tulajdonképpen a kihívások ezen a téren? Na, először is egyre nagyobb a krónikus betegségek száma, és ezekkel bizony foglalkozni kell, mert a hú szerint például a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a cukorbetegség, a krónikus légzési nehézségek a négy legfőbb olyan betegség, amelyek ötből három ember halálát okozzák. Ezek 70%-át emésztik fel a költségeknek, Európában pedig minden halál esetből 86%-ot fednek le. Tudjuk tehát, hogy az idősödés, a korosodás a legfontosabb felhasználja a hosszú távú gondozásnak, de mivel a fiatal generációknál is fellépnek már ezek a krónikus betegségek egyre nagyobb mértékben, azt is tudjuk, hogy ha több ilyen krónikus betegség sújt például ugyanolyan személyeket, ennek további kihatása van, természetesen egészségügyi rendszereink költségeit illetően is. Úgyhogy 700 milliárd euró az éves költsége a krónikus betegségeknek az EU-ban. Ez több mint 70%-át képviselik egy adott országban a krónikus betegségekre költött összegeknek. Tehát, amit említettem, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, azok a betegségek, amelyekkel ö, foglalkozni kell. Az EU-ban több mint két millió ember rákos, és ö, több mint egy millióan halnak bele ebbe, és ö, a szövődményeibe. A legtöbb, több mint a fele ö, mell, prostata, nyelv, rák sújtja ezeket az embereket. És tudjuk, hogy a legnagyobb kockázati tényező a dohányzás, ami a cukorbetegséget illeti. Az elmúlt évtizedben robbanásszerűen megnőtt a cukorbetegek száma, ennek oka a túlsúly, a túl nagy súly, nem csak az idősebbek, nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek körében is. Az aszma például nagyon súlyos betegség is. Ami a kockázati tényezőket illeti, ez az a terület, ahol még elég sokat tennivalónk. A kockázati tényezők, amelyek ezen betegségekhez kapcsolódnak, már egyértelműen ismertek a hú számára. A dohány, az alkoholfogyasztás és az egészségtelen élelmszerfogyasztása, a kevés mozgás, a stressz, a depresszió. Ma megvan a bizonyíték, hogy a nemzeti költségvetések 97%-a fordítódik kezelésre, és csak 3%-a megelőzésre. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az egészséges életmódot tudatosítsuk az emberekbe, de például az elsődleges és a másodlagos prevenció megelőzés is, mint például a screeningek és a korai felismerése a betegségeknek. Nagyon fontos, hogy a szociális szolgáltatások körében az egészségügyi tevékenységek is hangsúlyt kapjanak. Aztán az új betegségek és az ellenállás a, a mikróbákkal szemben az új kihívások. Továbbra is nagy problémák ezek. Az úgynevezett AMR ö, miatt a, a TBC, a migráló lakosság ö, körében az AIDS, a HIV fertőzés, ö, a leginkább kiszolgáltatott lakosság körében például a férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális kap, kapcsolatot, és főleg Közép- és Kelet-Európában a börtönökben. Ami még sajnos fontos, a hepatitis C, egyre többen fertőződnek meg ezzel a betegséggel is. Ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő szakpolitikákra van szükség, hogy felvegyük a harcot ezen fertőző betegségekkel. Aztán vannak új betegségek, illetve olyan betegségek, amelyek újra felvetik a fejüket, a H1N1 influenza vírus, az ebola, a SARS, a 2009-es első megjelenése óta. Pillanatilag ugye az ebola a nagy kockázat a halálos, vérzéses, lázas betegségek körében. Tehát nagyon fontos, hogy monitorozzuk ezeket a betegségeket. Az EU már útmutatásokat kidolgozott, kockázatfelmérést végzett, nagyon sokat tett ezen a téren. Ezen kívül nagyon sok közös fellépést is kidolgoztak, például a krónikus betegségek, a rák területén, a HIV keretén belül, a TBC területén, és úgynevezett ázsiai protokollok is készültek, az antimikróbás rezisztencia miatt. Aztán ott vannak a ritka betegségek. Betegség, ilyen betegségek azok, amelyek csak 2000-ből egy lakost érintenek. 27-36 millió azonban az érintettek száma. Eddig mit tett az EU ezen a téren? Eddig nem volt konkrét egészségügyi politika a ritka betegségek terén az EU-ban, de az elmúlt években az EU erre ösztönözte az EU tagállamokat, hogy megfelelő akcióprogramokat dolgozzanak ki egy úgynevezett euró terv segítségével. Kidolgoztak megfelelő referenciaközpontokat is, hálózatokat, európai referenciaközpontokat, hogy megoszták tapasztalataikat, technológiáikat, és biztosítsák azt, hogy a ritka betegségek esetében sikerüljön időben diagnosztizálni a problémát, és megfelelően kezelni a betegeket. Úgyhogy ebből a szempontból a határokon átnyúló egészségügyi ellátás rendkívül fontos lett, hogy Európában az állampolgárok mobilabbak lehessenek. Tehát közös fellépésre van szükség, közös központok létrehozására a ritka betegségek terén. 2013 vége volt a határidő ennek érdekében, egy, ezen kívül az úgynevezett árva gyógyszerekhez jobban hozzá lehessen férni. Nagyon sok ország javított helyzetén a gyógyszerészeti iparral összefogva. A szakpolitikai kihívásokon túl Meg kell említeni azt is, hogy a kábítószer függés is komoly probléma az egész EU-ban, különös tekintettel a fertőző betegségek miatt a hepatitis C-t kell itt megemlíteni, az olyan kábítószer fogyasztó körében, akik injekcióval injekciót használnak, injekciós tűt nagyon fontos a beteg ellátó központok létrehozása, ami az e-egészségügyet illeti. a fenntartható ö, egészségügyi ellátórendszerek ö, megoldását keressük. A legtöbb EU ország már bevezetett reformokat, és az e-egészségügyet már különböző kísérleti programokkal egészségügyi ellátó rendszerük részébe is tették, mint például az ilyen módon történő visszafizetések száma. Természetesen az új technológiák, terápiák, kezelések nagyon fontosak nagyon sok betegség szempontjából, és az előre ö, látó ö, fejlett kutatás ezen a téren, ezeknek hozzáférhetősége is nagyon fontos. Nagyon köszönöm a figyelmüket, van esetleg kérdésük. Tessék! Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Ami az egészségügyet illeti, ez egy nemzeti hatáskörbe tartozó dolog, és szeretnék kiemelni néhány dolgot, ami nem konzisztens a bizottság bemutatásában. Természetesen segíteni kell az egészségügy keretében, de megelőzésre is szükség van. Beszéltünk az addikciókról, a függőségekről, az health és egyéb témákról nyilvánvaló, hogy ezzel foglalkozni kell. Viszont van itt egy kérdés. Az egyik legfontosabb ügynökség, amely ezzel foglalkozik, az EMI. Ezt az egészségügyi biztostól áttennék egy másik biztoshoz, az egységes, a belső piaci és ipari biztos hatásköre alá. Kinek érdeke ez az áthelyezés? Az ipar érdeke ez, vagy a betegek érdeke valóban? Hogyha a betegeknek ez az érdeke, és az új technológiákról beszélünk, akkor hát nehezen tudom ezt elképzelni, nem hiszem, hogy ez racionális változtatás lenne. Verheugen úr volt felelős ezért a területért néhány évvel ezelőttig, és egészségügyi miniszterként Lengyelország részéről igyekeztünk az érdekeinket képviselni, a betegek érdekeit képviselni, ezt mondtuk akkor is. Lejárt például egy szabadalmi időszak, és drágábbá váltak bizonyos kezelések, mert a szabadalom ideje alatt a generikus gyógyszereket nem lehetett alkalmazni. Hasonló helyzet alakulhat ki most is. Yeah, uh, it's a challenging question. Valóban nehéz kérdés ez. Mint az elején elmondtam, Ugye itt kiegészítenék ezzel a nemzeti politikákat, szükség van egy jó koordinációra az országok között. Ebben a konkrét ügyben amikor a szolgáltatásokról van szó, azt látjuk, hogy egyfajta mozgás alakult ki az EU-ban. Az EU-nak bizonyos szerepet kell játszania nagyon komoly gazdasági érdekek merülnek ezen a területen fel, de ha megnézzük a 2014-2020-as egészségügyi programot, azt is látjuk, hogy egyre jobban figyelnek a ritka betegségekre, a, az egészségre jelentkező veszélyek csökkentéséről van szó, ezek nagyon fontosak és itt azt gondolom megfelelő kompetencia megosztásra van szükség. Igyekszenek, igyekszünk megkönnyíteni azt, hogy ösztönözzük az gyógyszergyárakat, hogy innovatívan lépjenek fel, kutatásra költsenek. Vannak ilyen folyamatok, amelyeket az EU támogatni tud, de ténylegesen nem tudok válaszolni a kérdésre, hogy most hogy a gyógyszerek alkalmazása hol igényel különleges megoldást. Belgiumban például a gyógyszerek külön ügynökség alá tartoznak, de felügyel rá az egészségügyi miniszter is. Ez azt hiszem, hogy nagy rész gazdasági kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt az ügyet. Az EU úgy tűnik, hogy igyekszik egyfajta társadalmi gazdasági kohéziót ezen a területen is elősegíteni. Reméltem ezzel, remélem ezzel válaszoltam a kérdésre. Köszönöm szépen. Meissner asszony, és utána Péter Leur. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem van, röviden fogom feltenni őket. Az egyik arról szól, hogy az egészségügyi politika nemzeti hatáskör, és nagyon eltérőek ezek, nem tudom elkezdeni, hogy rövid távon ebből európai politika legyen. Reducing inequalities in health, tehát a az egyenlőtlenségek megszüntetése tagállamok között, tagállamokon belül hogyan működik, mi hogyan működhet ez információ cserével? Második említette a migrációt, hogy előrekszik a társadalom, ezt teljes joggal említette. Éppen ezért másképp kell képezni az ápolókat is, és ez azt jelenti, hogy újfajta kultúrára van szükség, például a bevándorlók másképp látják az egészségügy fontosságát is, vagy mit értünk egészség alatt. Itt is szükség van egy cserére. Aztán a prevencióról beszélte, persze kevés a pénz mindenhol, és éppen ezért nagyon kevés pénz jut prevencióra is a tagállami finanszírozásban és de hát vannak gazdasági vállalkozások, akik a megelőzésre ráálltak, de például a vállalkozások a munkatársaikat igyekeznek egészségesebb életre rávenni, vagy a megelőzésben neki segíteni tudnának-e itt jó példákat, vagy tudná -e itt jó példákat említeni? Yes, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Az első kérdés az volt, hogy az egyenlőtlenségek csökkentése. Van erre egy konkrét cselekvési terv. Az alapelképzelés az, hogy minden nem beavatkozást segíteni kell, amely az, egész, az egy, egyenlőségre hat de ez nem csak egészségügyi kérdés, a foglalkoztatásban szociális kezdeményezésekre is szükség van, például az egyenlőtlenségek csökkentése bizonyos programokban, a túlsúlyosak esetében. Tudjuk, hogy túlsúlyosság egyre inkább jelentkezik a sérülékeny szociális csoportokban. Ez a gazdasági válság egyébként erősítette ezt a problémát így hat ez az általános egészségügyre, de az emberek többet dohányoznak, idegesebbek, hogyha szembesülnek a munkanélküliség veszélyével, tehát mentális problémák merülnek fel ilyenkor, ez a fogyasztásban is lecsapódik, Éppen ezért az EU-nak a 2014-2020-as programjában foglalkoznia kell ezzel, ezeket a csoportokat meg kell vizsgálni, fókuszáltan kell fellépni, erősíteni kell az egészségtudatot, a megelőzést kell erősíteni, ehhez mutatókra van szükség, hogy értékeljük a kezdeményezések eredményeit. 2008-2013 között a túlsúlyosságot egy kezdeményezés keretében értékelték, volt egy iskolai egészségügy kezdeményezés, gyermekek sérülékeny társadalmi csoportokban ezt vizsgálták és ezeket az értékeléseket figyelembe tudják venni a 2014-2020-as program keretei között. E, persze vannak egyenlőtlenségek, szükség van indikátorokra, mutatókra, és értékelésre is szükség van, mert akkor kezd, kezdhetünk dolgozni az ügyön. A kultúra volt a következő kérdés, mint már mondtam, e, pozitív lett a migráció, és de eközben jelentkeznek egészségügyi veszélyek is. Például a tuberkulózis számok növekedhetnek ilyen körülmények között, és ezt figyelembe kell venni, ezt, ezt tudatosítani kell. És ön is említette, van egyfajta egészségkultúra is, amivel foglalkoznunk kell. Hogyan csökkentsük az ilyen eseteket? Persze vannak egészségügyi programok is, de vannak járványkezelő programok, és egész betegségkezelő programok, mert szükség van arra, hogy megfelelő kapcsolatokat teremtsünk, tehát jó kapcsolatokra van szükség a specialisták és az általános orvosok között, a házi orvosok között, és be kell vonni a szociális munkásokat is adott esetben ebbe az irányba el is indultak az EU-ban, vannak mm, kísérleti projektek, egy integráltabb egészség tápolásról van szó, megfelelő adatmennyiségre van szükség, figyelemmel kell kísérni az eseményeket, alá kell támasztani adatokkal azt, amit teszünk, és megfelelő adatokat kell gyűjteni, mert így tudjuk biztosítani az, hogy tényleg konkrét csoportokat érjünk el. Tudom, hogy vannak országok, ahol nincsenek nyilvántartások, Például a járványos betegségek esetében Belgiumban elég nehéz kezelni, mert nincs külön ilyen nyilvántartás, nehéz a helyzet. El kell indulni ebbe az irányba, ezt tudjuk. A hepatitis C regisztráció például hiányzik, adott esetben ez nehézségeket okoz. Úgy vélem, hogy ezt kezeltem, aztán az előregedés a társadalomban, ez újra felmerül, mint probléma. Tudjuk, hogy természetesen ez kihatással van, hosszabb távú ápolásra van szükség, gyakran integrált ápolásra van szükség. Nem tudunk betegségenként hozzáállni a dologhoz. Többféle betegség jelentkezhet idősebb embereknél egyszerre, és Eh, ezt figyelembe kell venni a, a kórházi, ez a kialakításában, a klinikumokat is erre fel kell készíteni, és abszolút biztos, hogy az e-health, az e egészségügy fontos szerepet játszik, azon megfelelő szociális és egészségügyi szolgáltatásokat lehet így nyújtani, összefogva, fókuszálta. Ez bizonyára hatással lesz arra, hogy csökk csökkentsük a költségeket, vagy jobban mondva költséghatékonyan dolgozunk és fenntarthatóan. Ami az utolsó kérdését illeti, az innováció. Mit ért eh, innováció lett? Ez azt jelenti, tudom Németországban, hogy számos esetben a gazdaság világában például foglalkoznak a munkatársainkkal, tehát programokat alakítanak ki a munkatársak számára, hogy egészségesek maradjanak, tehát vállalaton belül és vannak ilyenek, és a tagállamok között adott egy adatcsere vagy tapasztalatcsere programot lehetne kialakítani. Most már értem, igen mondja a válaszadó. Igen, F idáját és mozgást jelent. Részt vehetnek ebben a munkatársak egy PPP keretében, ebben a programban, tehát a testmozgásra ösztönző programban és megelőző programokban is részt vehetnek, ilyenekbe beszállhatnak a vállalatok a munkatársaik számára az, az egészséges étkezéssel kapcsolatban, és vannak ilyen programok, Ebbe igyekszünk bevonni a vállalatokat természetesen, és említettem más programokat is, az iskolai programokat például, vállalatok igyekeznek segíteni, Rosé, Unilever, egyebek igyekeznek a testmozgást elősegíteni. Tehát azt látjuk, hogy PPP keretek között ez a megelőzés egyre inkább terjed. Ez a realitás. Miért ne? Nagyon jó. Hát ez egy jó innováció. Tehát amikor a közpénzeket és magánpénzeket egyszerre tudunk felhasználni, és ez hatékonyabban működhet, hiszen azt is látjuk, egyre tevesebb közpénz van, és ezért be kell vonni a magánszférát is. Ez biztos a válasz egy része lehet. Remélem sikerült válaszolnom. Dear colleagues, uh, I'm going to continue chairing of our... Köszönöm szépen, átveszem az elnöki szerepet a mai ülésen. Peter Le úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Egy kicsit hosszabb lesz a hozzászólásom az egészségügy csoportnak vagyok a vezetője, mindenek előtt a rákkal foglalkozunk. Ez a harmadik mandátumom időközben képviselőként. És eh, a statisztika szinte romlik, hogy úgy mondjam, a trendek nem változnak, meg szinte járványszerűen láthatjuk a rák terjedését. Más betegségekről is elmondhatnánk ezt. És az Európai Unió, illetve a tagállamok már évek óta nem igen képesek arra, hogy kellő mennyiségű befektetést eszközöljenek itt egy 3%-os növekedést nem tudnak biztosítani. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy egyre fontosabb az egészség. Van egy partnerség a rákkal szembeni harcban, és egyéb megelőző programok is vannak, de összességében ma helyzet az, hogy a betegségek terjednek. Attól tartok, hogy a rák elleni harcot el tudjuk, vagy el fogjuk veszíteni, hiszen az Európai Unióban szinte minden második polgár rákbetegségben fog szenvedni valamikor. Tehát itt valószínűleg alapvető változtatásra van szükség, nem a tünetorientált vagy átfogó megközelítés az, amiről beszélni szeretnék. Amit én kívánok, vagy szeretnék az az, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyünk. 28 államról van szó, és a 28 állam a közösségen keresztül kormányközi együttműködésben egyszerűen többet tud elérni. Ezt elvárják a polgárok is. Szerintem ambíciózusabbnak kell lennünk, ami az Európai Unión belüli uh, népegészségügyet illeti. Bár ez még főleg tagállami hatáskör, viszont egyre több olyan dolog van, amit sikeresen csak akkor tudunk kezelni, hogyha együttműködünk az unió szintjén. Én azt mondanám erre, hogy nem hatáskörökön kéne vitatkozni, hanem uniót kell alkotni az egészség érdekében. Ez az európai szemeszter részévé kell, hogy váljunk. Úgy gondolom, hogy a, az egészségügy válsága tovább tart majd, mint a gazdasági válság. Látjuk, hogy milyen költségstruktúrák vannak az egészségpénztáraknál, például a biztosítóknál, viszont először ambiciózus célokat kell definiálni. Borcs biztos úr azt szerette volna, hogy a megelőző orvostudományra 5%-ot szálljunk ez szerintem egy alapeleme vagy alapfeltétele lenne annak, hogy az Európai Unió a mandátumán belül ezt az 5%-ot rögzítse. Most azt szeretném megkérdezni, hogy az egészségpolitika szerepét hogyan határozná meg az EU-n belül, hol vannak a fő hiányosságok, és azt nem tudom, hogy ön vizsgálja-e a közös kutatóközpont szerepét Olaszországban. Úgy gondolom, hogy itt nem kielégítő az, amit erre szánunk, hogyha látjuk, hogy milyen állapotban van a népegészségügy, hogy közös fejlesztő központ kialakításában milyen szerepet játszhat az EU. Köszönöm szépen, Le, úr. Három további kérdés merült fel. Lövin Peter és Fária képviselők azt javaslom, hogy tegyék fel egymás után a kérdéseiket, és ezt követően pedig megkérjük a válaszadásra az előadót. Most pedig Peti úr. Asszony. Köszönöm szépen iránymutatásokat kívánnak-e konkrétan tagállamokra szabva kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a vidéken élő lakosság jobban részesüljön az egészségügyi ellátásból. Ezek az emberek időnként 100 kilométert kell, hogy utazzanak, hogy elérjék az orvosokat, és még messzebbre, hogy egy specialistával találkozzanak. Van Horvátországban egy Például statisztikai adatok azt mutatják, hogy két nő hal meg mellrák miatt naponta, hogyha ezt meg tudnánk előzni, és időben kapnának ellátást, akkor ez lényegesen javítható lenne. Vidéken élő emberek nem férnek hozzá a népegészségügyi közegészségügyi szolgáltatásokhoz, a specialistákhoz, és ez az egyik fő oka hogy nem kapják meg a megfelelő ellátást. Itt azt gondolom, hogy tennünk kell valamit, ezek az emberek fontosak, a biodiverzitásra gondoskodnak, élelmiszer termelnek, rendbe tartják a környezetünket, és ezért nem szabad őket ilyen értelemben diszkriminálni ezen a szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm. Isabella. Köszönöm szépen. a mikro biás biológiai ellenállás, rezisztanciáról szeretnék beszélni. Itt eh, mi nagyon jelentős növekedést láttunk a baktériumok rezisztenciájában. Egyre több a rezisztens baktérium, és ez lehetővé teszi, hogy bizonyos ellátásokat, kezeléseket nem tudunk majd biztosítani, vagy végrehajtani, amiket egyenlőre még elég egyszerűen meg tudunk oldani. Tehát ez egy nagyon súlyos ügy. És Dániában azt a hírt kaptuk idén, hogy négy ember halt meg e, ilyen baktériumok miatt, azok ugyanazok a baktériumok, amiket előtte sertésekben már találtak, az egész országot, több ágazatot átfogó területről van szó. Ez az egészségügyet érinti, de valahol a mezőgazdasággal is összefügg. Itt azt gondolom, hogy ez egy tényleges probléma lesz. Tudjuk, hogy a sertések körében, Dániában, de a legtöbb EU-s országban szinte 90%-ig elmondhatjuk, hogy ezek a baktériumok igenis megvannak, amik rezisztenciát fejlesztettek ki az antibiotikumokkal szemben. Tehát szélesebb körben kell megközelíteni ezt a kérdést, stratégiát kell kialakítani. Ez egy sürgető kérdés, nagyon komoly fenyegetést jelent az emberiség számára szinte, hogy úgy mondjam. Mit tudnánk itt tenni? Köszönöm szépen! Fária úr az utolsó kérdés. Köszönöm szépen. Evada vidékéről származom, és tudom, hogy sokat költöttek kutatásra számos területen. Egyébként a világ más részei gyakran többet költenek, mint az EU. Egy néhány nappal ezelőtt az került szóba, hogy egy spanyol kórházat be kell zárni azért, mert az egyik beteget ebolás, akit felvettek, tehát ebolában szenved. A kérdés az, hogy ilyen kihívásokat nem tudunk-e következetesen kezelni, egyszerűen vár az EU, amíg bejön a betegség hozzánk, ölbetett kézzel? Köszönöm szépen, most pedig megkérem az előadót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Ami az első kérdést illeti, a megelőzésre többet költeni, többet beruházni ezen a területen. 3 százalékot említettek, és ezt 5 százalékra kéne emelni. És a kérdés, hogy hol lehetnénk még ambíciózusabbak. Az Európai Unió mit tesz, azt kell megnézni, ezt láttam, nemzeti tervek vannak eh, a rák esetében. Ez úgy működik, hogy célokat tűzünk ki, hogyha ezt nem eh, hogyha nem így, ma elmondhatjuk, nap, hogy 2014-ben a legtöbb európai ország rendelkezik rákellenes tervvel. Nem teljesen ültetik át a gyakorlatban, nem túl kidolgozott, de van egy ilyen terv legalább, és gyakorlatilag egy európai tervet akartunk, hogy segítsünk országoknak a ritka betegségek esetében, 2013. decemberre volt, és a legtöbb ország egyébként rendelkezik egy nemzeti tervvel a ritka betegségeknél. Egy átfog, természetesen országonként különböző szintre jutottak, de a lényeg az, hogy célokat kell kitűzni, mint a szakpolitikai területeken az EU-nál. Nagyon fontos, hogy legyenek célok, ezeket meg kell fogalmazni, mert különben nagyobb lesz az egyenlőtlenség az országok között. Az országoknak maguknak kell kialakítani a saját tervüket, és ezt feladatként ki kell róni rájuk, mert különben nem teszik meg. Tehát a célok kitűzése rendkívül fontos, ami az 5%-ot illeti. Hát persze, az OECD a, már évek óta ezt hangsúlyozza egyébként, hogy a megelőzésre szánt összegeket, költségvetést eh, meg kéne emelni, hiszen a kezelés már sokkal drágább, mint a megelőzés. Mi eh, egy csomó elkerülhető betegséget tényleg el tudnánk kerülni, ha figyelnénk erre. Itt van az alkoholfogyasztás, a dohányzás, többi, az nem megfelelő étkezés, a testmozgás, ezek viselkedési tényezők, magatartási tényezők, és alapvető fontosságúak a betegségek megelőzésében. Ehhez szakpolitikákra van szüksége, nem olyan könnyű ez egyébként. Minden országnak saját tervet kell készítenie, jobban figyelve a megelőzés fontosságára, de célokat kell kitűzni. Miért ne lehetne egy ilyen cél, hogy növeljük a megelőzés költségeit? Remélem ezzel válaszoltam a kérdésére. A következő pont iránymutatás a vidéken élő emberek számára. Olyan emberekről van szó, akik távol laknak a városoktól és ez biztos, hogy az egyenlőtlenség felszámolásában segítene. Beszéltünk országok közti egyenlőtlenségekről, de igenis országon belül is van egyenlőtlenség. Például a vidéki térségek és városok között nagyon komoly diszkrepancia van itt. Például az kezeléshez való hozzáférésben, kevesebb az orvos, kevesebb a kórház, messzebb van, tehát ezzel a kérdéssel foglalkozni kell mindenek előtt, a másodlagos megelőzés, a korai diagnosztizálás, a szűrővizsgálatok esetében, ez, ez az egyenlőtlenség látható is, hogy valamit tenni kell, az fontos. Tehát ez, mert a betegek számára ez abszolút hátrányos lehet jobban kell tájékoztatni, és fel kell készíteni az embereket arra, hogy kezdeményezők legyenek, fellépjenek a sajátok érdekében, de saját érdekükben a, nagyon konkrétan látjuk, hogy a mellák számuk növekednek, ezért nemzeti terveket kell készíteni a rák megelőzés, a rákkezelésre, és itt megfelelő ajánlásokra van szükség, iránymutatásokra, több szűrésre van szükség, a korai diagnosztizálás szerepe rendkívül fontos, akár még kampányokat is lehet szervezni vidéki térségekben, hogy elérjük ezeket a lakosokat, és egyszerű hozzáférést kell biztosítani hogyha tudjuk azt, eh, amit hallottunk is egyébként, hogy a rák esetek eh, diagnosztizálása növekszik, eh, tehát egyre több rákot diagnosztizálnak, tehát erre reagálni kell. Vagyis felhívnám a figyelmet ilyen jellegű politikákra, a lehetőség megvan, és az országok szintjén ezt át kéne ütetni a gyakorlatba ami pedig eh, az antibiotikummal szembeni rezisztenciát illeti, eh, és eh, igen, egy közös iránymutatásokat alakítottunk ki az OECD-vel, hogy ezt a kihívást kezelni tudjuk, nem csak az orvosságokról van szó, hanem általában az ápolásról, hogyha mm, mit tehetünk itt ilyen szektorokat átfogó megközelítésben, például a mezőgazdaság figyelembevételével. És ezt a kérdést Robertnak adnám át, aki majd beszélni fog az élelmiszerbiztonságról a későbbiekben. A negyedik kérdés az ebola tüneteire vonatkozott, hogy mit kíván tenni az EU, hogy hogyan tud proaktívabb módon fellépni. Látjuk a járványt. Jelenleg az EU súlyosnak, súlyos nemzetközi egészségügyi eseménynek minősítette az ebből a kitörését, ami következményekkel jár. Természetesen így szeretnék biztosítani, hogy az EU legyen felkészülve arra, hogy a fenyegetéssel szembe szálljon. Tudjuk azt is, hogy nem vagyunk száz százalékig védettek, de ha összehasonlítjuk a helyzetet, tényleg mi van Afrikában pinatnyilag, és a számok milyen növekedést mutatnak, az esetszámok exponenciálisan növekednek, ahogyan terjed a betegség, mindenképpen el kell, hogy mondjuk, hogy ébernek kell lennünk, válaszolnunk kell a kérdésre, figyelnünk kell, mit tudunk nemzeti szinten tenni, nagyon fontos, hogy megfelelő protokollokat készítsünk, iránymutatásokat, rendszeresen beszéljünk, kommunikáljunk a fenyegetésről, és felkészüljünk arra, hogy mit kell tenni, ha bekövetkezik az esemény. Tényleg ez egy nemzetközi vészhelyzet van, egészségügyi vészhelyzet, tehát lépnünk kell. Remélem ezzel válaszoltam a kérdésére. Thank you, and I... Köszönöm szépen, és eh, hadd köszönjem meg az előadását, és mindazt, amit elmondott. Most pedig eh, megkezdődik a következő része ennek a workshopnak. Ez egy nagyon fontos téma az élelmiszerbiztonság, és Robert Pedersont kérem meg, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági politikájáról fogok beszélni, a jelenlegi háttérről, a jelenlegi és jövőbeli kihívásokról. Ez eléggé vitatott kérdés néha, de megpróbálom a hátterét felvázolni az EU élelmiszer eh, politikájának, élelmiszerbiztonsági politikájának. Három fő kihívást eh, azonosítottam, ezek eléggé különböző eh, kihívások, nagyon nehéz volt ezt a három kihívást azonosítani. Minden késlekedés nélkül, tehát folytatom az eladásomat. Hadd mondjak el egy kis hátteret az élelmiszer biztonságról, illetve arról, hogyan bánunk az élelmiszerbiztonsággal az Európai Unióban. Itt különböző gyakorlatok és feltételek vannak az élelmiszerbiztonság kapcsán, hogyan lehet megakadályozni a különböző szennyezőanyagok, mikróbák terjedését. Az EU megközelítése kicsit különböző, mert történelmi szempontból itt volt a legmagasabb az élelmiszerbiztonság, az állatok egészsége, növényegészségügy. És az antimikrobiális eh, rezisztencia is jó példa arra, hogy az ugye az emberi egészségügy nagyon is összefügg. Tehát szélesebb eh, itt a perspektíva, ezt akarom bemutatni, tehát szélesebb a perspektíva, amikor az élelmiszerbiztonságról beszélünk az EU-ban. Fontos arra emlékezni, hogy az Európai Unió élelmiszerbiztonsági kerete arról szól, hogy az emberi egészséget kell megvédeni, míg fenn kell tartani a fogyasztó védelem érdekeit is, de ennek van egy belső piaci vetülete is az áruk szabad mozgása területén. A jelenlegi EU élelmiszerbiztonsági politika a 2012-es élelmiszer jogszabályozáson alapul, a modern idők legnagyobb élelmiszer botrányából fakadt ez a BS, illetve a kelge marha kor járványból. Van egy dolog, ami egyrülévé teszi az EU élelmiszer politikáját, ez pedig az, hogy van egy elővigyázatossági elv, ez egyfajta mechanizmus, ahol, amely útján tudományosan bárhatunk az előre nem látható dolgokkal, ezen kívül az éle, élelmiszerlánc kapcsán megpróbálják azonosítani azt, hogy hol lehetnek biztonsági problémák. Az USA-val összehasonlítva itt az a fő elv, hogy az élelmiszer biztonság kapcsán a teljes élelmiszerláncot veszik figyelembe. és így próbálják javítani az élelmiszerbiztonságot. Az általános élelmiszerrendelet, rendelet, illetve a fehér könyv egy általános megközelítést alkalmazott, és de vannak fennálló kérdések az állat és növény egészségügy kapcsán, valószínűleg 2004-ben, 2005-ben ez a jogalkotási folyamat is lezárul. Nem hiszem, hogy nem lesz majd munkájuk az élelmiszerbiztonság kapcsán, mert nagyon specifikus kérdések merülnek itt fel. Ezen kívül az élelmiszerbiztonsági jogszabályokat a refit eljárás alapján át fogják tekinteni. Azt vizsgálják meg, hogy valóban még alkalmas ez a politika cél elérésére. A, az élelmiszerbiztonság kapcsán azonban vannak szabályozási költségek és adminisztrációs akadályok, ez nagyon fontos, hogy ezt is megvizsgáljuk, hogy hogyan bánunk ezzel. Két tanulmányt végeztek ezzel kapcsolatban az általános élelmiszer jogszabályozásról, illetve a gyors reagálási rendszerről készült egy tanulmány. Mindenképpen meg kell ezt vizsgálnunk, nem tudjuk, hogy merre fog ez vezetni. Nem vegyék figyelembe ezt a diát, mert a három fő kihívást azonosítottam, és itt különböző másfajta kihívások láthatóak. Itt csak szeretnék egyfajta áttekintést adni a fő kihívásokról. Az egyik a globalizáció, a klímaváltozás, illetve a bilaterális kereskedelmi megállapodások növekedése. A második kihívás, ez az állandó problémák, az élelmiszeren belüli fertőzések, de a szalmonella, amelyek fenyegetést jelentenek az emberi egészség szempontjából, tartoznak az antimikrobiális rezisztencia kérdései is. Az utolsó kihívás pedig az új technológiák kérdése, és tartozik a vegyi anyagok használata is, új technológiák az élelmiszergyártásban és hogyan lehet ezt felhasználni. Ezek jók lehetnek az élelmiszer gyártás szempontjából, de meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen negatív hatással járhatnak ezek. A három fő kihívást specifikus példákkal szeretném demonstrálni. A globalizáció, az élelmiszerláncok esetében, illetve a klímaváltozás. Úgy gondolom, hogy itt a fő pont, amit el kell mondjam, az az, hogy a globalizáció, a klímaváltozás együttesen betegségeket eredményezhet, mind élelmiszerből származó betegségeket, vagy állatbetegségeket, amelyeket mi korábban itt nem láttunk. A klímaváltozás eredményezheti azt, hogy új baktériumok jelennek meg, Ilyen, erre például a kék nyelv megbetegedés. Ezen kívül a klímaváltozás meg fogja változtatni azt is, hogy hogyan állítjuk elő az élelmiszereinket, és ez növelheti a toxinok, a növényvédőszerek megjelenését az élelmiszerekben. És visszatérve arra, amit a kollégám elmondott, úgy vélem, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy egy integráltabb megközelítést kell alkalmaznunk az élelmiszer, biztonság, a klímaváltozás, illetve az élelmiszer rendszerek összességében. Szeretném kiemelni azt, hogy a kereskedelmi megállapodásokban úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a nyomás az élelmiszer biztonsági szabályozás irányába. Ez a nyomás származik mind a kormányok részéről, akik szabadkereskedelmi megállapodásokat szeretnének, de más szereplőktől is származik ez a nyomás az élelmiszerláncban. Számos civil szervezet azt jelezte, hogy vonakodás lesz bizonyos szabályozásokkal kapcsolatban. Az utolsó pont pedig az, hogy itt alkalmazhatnám például a kereskedelmi partnerséget, hogy itt van egyfajta elővégzetességi elv, ez az alapja az EU élelmiszer eh, politikájának, és ezt a tudományos alapokon nyugszik, erre az elővigyázatossági elvre majd még visszatérek, illetve tudományos alapokra majd még visszatérek ö, konkrét példákkal. Az élelmiszereken belüli patogénak, a, mint például a salmonella, itt sok esetről hallunk továbbra is, és örülök, hogy említették a Dán példát. Értem Dániában, és ha bár ott eléggé sikeresen leküzdötték a szalmonellát, de még mindig megjelenik újra és újra. Tehát ez egy állandó problémát jelent, nem hiszem, hogy elszabad azt felejtenünk, hogy a mikrobák és a patogénok állandóan fejlődnek, és ezért az antimikrobiális rezisztencia kérdése nagyon is fontos. Egészségügyi szempontból, élelmiszerbiztonsági szempontból óriási kérdés ez, és a WHO részről is hallottuk azt, hogy nem egy olyan területre megyünk, amikor az antibiotikumok már hatnak, hanem egy antibiotikumok utáni területre. Tehát lesznek olyan fertőzések, amelyeket már korábban tudtunk kezelni, viszont a jövőben ezeket már nagyon nehéz lesz kezelni, és ez eléggé aggasztó. Gondoljunk csak egy torokfájásra, vagy akár egy karcolásra térden, az, ez is akár nagyon veszélyes dolog lehet. Ez nagyon ö, nagy kihívás. Miért akarok ö, beszélni erről az élelmiszerbiztonság kapcsán. Hát itt is elég nagy az antimikrobiális rezisztencia, és ez kötődik az állattenyésztési rendszerekhez. Szeretném elmondani azt, hogy az antimikrobiális rezisztencia ez önmagából fakadóan kötődik az állattenyésztés sűrűségéhez, és ez kötődik az állattenyésztési megoldásokhoz is. Itt is lehetne előrelépni, de itt felmerül az igény arra, hogy az önök munkájában és a bizottságban is öm, szektorokon átnyúlóan kell dolgozni, tehát egészségügy, mezőgazdaság, öm, és környezetvédelem, ezek összetartoznak, egyfajta rendszerszerű megközelítést kell majd alkalmazni. A következő példa, és itt szeretném megállítani az elővigyázatossági elvet. Az egyik dolog, amivel foglalkozni kell ezen ciklus alatt, ez az endokrin zavarokat okozó anyagok kérdése. Meg kell vizsgálnunk azt, kell egyfajta roadmap, egy útiterv arra, hogy hogyan lehet erre egy stratégiát kifejleszteni. Ezek az endokrin diszruptorok, endokrin zavarokat okozó anyagok megzavarják az testfunkcióinkat, a hormonjainkat, és nagyon sok közegészségügyi problémát okozhatnak, kezdve a reproduktív problémáktól, vagy akár az endokrin rendszert érintő rák megbetegedésekig, vagy akár az elhízás terjedéséhez is hozzájárulhatnak. De a kockázattal való fellépés nem igazán működött itt ebben az esetben, az endokrin zavarokat okozó anyagok esetében. Itt nagyon sok minden függ attól, hogy milyen, mennyi ideig vannak kitéve ezeknek az anyagoknak. Úgy gondolom, hogy ezek az endokrin disruptorok, jó példáját szolgálják annak, hogy az elővigyázatossági elv miatt is volt része az Európai Unió élelmiszerbiztonsági politikájának, mert úgy lehet jogszabályokat megalkotni, hogy a tudományos alapokra helyezzük azt, hogy mit láthatunk előre. Már elmondtam azt, hogy különböző tegyelások során itt például nyomás alá kerülhetnek. Az utolsó példa, ez a technológiához kötődik. A biotechnológia, a nanotechnológia, a génmódosított termékek. Itt nagyon sok kihívás van, és jogi alkotói kihívás is lesz. a génmódosított termények esetében lehet, hogy volt egy kis elfogultság. Azt láthatjuk, hogy van egyfajta újra nemzetisítés, hogy ki lehessen tiltani ezeket a génmódosított terményeket, és takarmányokat. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk az előítéleteinkkel, illetve az bizonyítékokon, és még mindig nincsen rendszerszerű megközelítés, amely megvizsgálja a termelési rendszerek, az emberek, illetve az ökorendszer közötti kapcsolatot. Ez a legnagyobb kihívás véleményem szerint, itt egy kicsit lemaradtunk tudományos szempontból. A nanotechnológia véleményem szerint, ez az utolsó pont, amit szeretnék kiemelni, úgy gondolom, hogy sok előnyel járhat az a technológia, felmérjük a kockázatokat az előnyökkel szemben, és Úgy vélem, hogy a nanotechnológia, illetve az állatok klónozása, ezek olyan kérdések, amelyeket az újszerű élelmiszer jogszabály alatt kell majd kezelnünk. Az állatok klónozása rengeteg etikai kérdést vett fel, a nanotechnológia nagyon komplex kérdéskör. Nem hiszem, hogy az újszerű élelmiszerek jogszabályozása valóban fel tudja ölelni ezeket a fajta kérdéseket megfelelően. A technológia javíthatja az életünket, viszont negatívan is kihathat a környezetre, a közegészségügyre, illetve az élelmiszerbiztonságra. Ennyi lett volna az előadásom, várom a kérdéseiket, és én is szeretnék feltenni egy kérdést, mert úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdés az az, hogy hogyan tud az Európai Unió politikája megfelelni az élelmiszer biztonsági kihívásoknak, hogyan tud egy egyensúlyt teremteni a közegészségügy, a környezetvédelem, illetve az, az üzleti érdekek között, és itt utalok a szabadkereskedelmi tárgyalásokra, ez nagy kihívás lesz szerintem. Az élelmiszer lánc része az élelmiszer biztonsági politikának, és gondolnunk kell az, arra, hogy mennyire komplex az élelmiszer biztonság, a közegészségügy, a szociális faktorok kérés az egészségügy kapcsán. Gondolom, hogy fontos koncentrálni az élelmiszer biztonságra, de nagyon komplex ez a kérdéskör, és inkább előre kéne lépnünk, és sokkal inkább egy rendszerszerűbb megközelítést kellene alkalmazni. Köszönöm. Thank you, Mr. Nagyon szépen köszönöm, Pedersen úr. Azt hiszem mindannyian keresünk a választ a kérdéseire, a megfelelő egyensúlyt, és vannak rossz és rossz tapasztalataink a múltból. Most viszont meg szeretném adni a lehetőséget a kérdések feltételére, Stász úrnak van kérdése, ha van még valakinek, kérem, akkor jelentkezzen. Jó. Négy kérdést hallgatunk meg először, és aztán Pedersen úr válaszolhat egyszerre rájuk. Bart. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából kettő kérdésem lenne. Pedázon úrnak szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó előadásáért, nagyon konkrét, nagyon jól felvázolta a kihívásokat. Kettő kérdésem van. Az első a T-tiphez kötődik, illetve ahhoz, hogy milyen fajta veszélyek vannak az ilyenfajta szabadkereskedelmi eh, megállapodások megkötésekor az élelmiszerbiztonsági jogszabályunk szempontjából. Ön elmondott néhány elég eh, eh, érdekes dolgot a elővigyázatossági elvről. A kérdésem az az, hogy az ilyenfajta szabadkereskedelmi megállapodás hogyan tud kihatni konkrétan az élelmiszer biztonsági jogszabályainkra. A bizottság mindig azt mondja, hogy nem fogjuk engedélyezni a hormonkezelt húst, nem fogjuk módosítani a jogszabályunkat, a legmagasabb standardokat alkalmazzuk, de lehet az, hogy a TTIP megállapodás majd mégiscsak kihat a jogszabályainkra. A második kérdésem a génmódosított szervezetekre vonatkozik. Juncker úr leveléből azt tűnik ki, hogy hat hónap alatt kívánja módosítani a GMO jogalkotást. Én attól tartok, hogy a jelenlegi jogszabályok, amik jelenleg előttünk vannak, és amire ön is utalt, hogy újra nemzetesítés van a GMO-k kapcsán. Most ennek kapcsán el tudná azt mondani, hogy a jelenlegi javaslat az egyfajta segítség ahhoz, hogy a tanács előtt lévő tervezet mindig megbukik, mert nincsen sohasem többség a javaslatok, illetve a kérelmek mellett, vagy most az lesz majd, hogy a tanácsban engedélyezik a GMO-kat, viszont majd bizonyos kiskapukon keresztül a saját országban ezt meg lehet tiltani. Nos, a konkrét kérdésem az az, hogy én örülnék, hogyha a bizottság egy konkrét javaslattal állna elő annak érdekében, hogy demokratikusabbá tegye a döntéshozatalt a tanácsban, és azon legyen, hogy tényleg egy többség esetlegesen egy adott GMO engedélyezése ellen szavazhasson. Erről ön mit gondol? Thank you. Köszönöm szépen. Kírul a következő kérdés feltevő. Köszönöm a szót. Nagyon félelmetes volt a szakértő véleménye a jövő kihívásait illetően. Én azonban a jelenről szeretnék beszélni. Igen, szigorúak a szabályaink, de ami az élelmiszerbiztonságot illeti, nem igazán értük el a célokat Európában. Néhány hónappal ezelőtt a Guardian-ben és más amerikai kiadványokban azt olvashattuk, hogy a kiskereskedelmi boltokban található baronfi kettő kétharmadát a kompilla baktérium fertőzte meg. Ami a TTIP-t illeti, nagyon egyszerű a megoldás, klóroz, klórban kell megmosni ezeket a csirkéket, és így meg tudunk szabadulni a baktériumtól. Azonban azt nem tudom, hogy ennek milyen hatása van a fogyasztókra. Hogyha ilyen ö, tömény klórt alkalmazunk, az biztonságos-e? És gyakorlatilag ez történik most. A másik dolog, a hormonszintek szabályozása. Nem igazán tudjuk, hogy van-e már valamilyen beindult eljárás, vagy jogszabályi változás. Azt tudjuk, hogy a marha hús során eléggé gyakori, a marhahús előállítása során gyakori a hormon használat, ugyanis ez előnyös az állatok növekedését illetően. Egy másik nagyon komoly dolog a mikróbák elleni rezisztencia kialakulása. Tudjuk, hogy a takarmányban hormonokat használnak. És tudjuk azt is, hogy egyre ellenáll, nagyobb az ellenállás a mikróbákkal szemben, és az elmúlt évek során nem fedeztek fel új antibiotikumot, amely felvehetné a harcot ezzel. Végül pedig az orosz embargóra szeretnék kitérni. Ennek fő oka a gyenge eljárás az EU részéről, ugye egyelőre a marhahús til, behozatali tilalma létezik. Erről tudna néhány szót szólni? Köszönöm. Köszönöm szépen, Balcó úr parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Pedersen úr az előadásában az Európai Unió élelmiszer biztonsági politikájának egy nagy pozitívumaként jelölte meg az, hogy itt a teljes élelmiszer láncot követjük, tehát a farm to fork elvet. Nos, ennek kapcsán nyilván akkor abból kell kiindulni, hogy mit termelnek és itt akkor valóban eljutunk ahhoz a jelenleg a mi bizottságunk előtt is szereplő lényeges témához a gémódosított termékek termesztésének tagállami korlátozása illetve tiltása. érdekelne pedersen a alapfelfogása lehet hogy leegyszerűsítem, hogy miből induljunk ki az egységes piacból ennek a szabadságából és ehhez képest adott esetben egy tagország kellő alapossága, tudományos biztékok sokaságával el tudja érni hogy az adott országban tiltsák a génmódostott termesztést vagy fordtva a környezetvédelmi alapszempontból induljunk ki az adott lakosságnak eh, eh, a környezetvédelmi szempontból történő védelme és akkor ebből a felfogásból elindulva azt nézzük meg, hogy vajon akkor milyen módon engedélyezhető mégis egy gémódosított termék. És egy példát hagy mondjak arra, hogy miért nem mondhatjuk, a tagország nyugodjon meg, ha bölcsen maga az Unió egy gémódosított vetőmag termesztését engedélyezte, és itt mondom a konkrét példát az előző fölvetéshez, hogy mennyiben demokratikus a döntés, egy génmódostott kukorica vetőmag engedélyezése kapcsán a tanácsban a twenty eight országból nineteen elutastotta five mondott igent four tartózkodott. még egyszer mondom nineteen elutastotta és csak five mondott igent de ez nem volt kellő súlyú elutastás a döntés visszaszállt a bizottsághoz. tehát ez is megalapozza azt hogy egy tagország nem tud olyan könnyen abba belenyugodni, hogy fogadjuk el, mert az adott döntés megszületett. Tehát ez lenne a e, felvetésem és kérdésem. Köszönöm szépen. Thank you. Next is Mr. Peter. Köszönöm. Köszönöm szépen. Peter úr parancsoljon. Köszönöm a szót. Tulajdonképpen nincs kérdésem, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy elvileg az a megoldás, hogy a fogyasztót helyezzük előtérbe. Ezt mindannyian tudjuk, de amikor az érdek egyensúlyról beszélünk, akkor előfordulhat, hogy nem a fogyasztó kerül a figyelmünk középpontjába. Engedjék meg, hogy arra mondásra utaljak, hogy az igazság valahol a kettő között van. Én azonban azt mondom, hogy az igazság ott van, ahol van, és nem mondhatjuk azt, hogy mindig a többségnél, mint fogyasztó, ha meg vagyok győződve arról, hogy valami káros, akkor nem akarok tárgyalni egyszerűen nem is akarok beszélni erről. És gyakorlatilag a fogyasztók sok mindent így élnek át, beleértve a GMO-kat is. Ami a tudományt illeti, hiszen nagyon sokszor beszélünk arra, arról, hogy a tudomány bebizonyította-e mára vagy sem. A tudósok néha azt látják, amit akarnak, vagy amire kérik őket. Úgyhogy ami a GMO-kat illeti, ma még senki nem tudja megmondani azt, hogy milyen hosszú távú hatása lesz annak, hogyha egy növényt egy génmódosított növényel keresztezünk. Ugyanis nincsenek tapasztalataink erről, és semmiféle adat nem áll rendelkezésünkre ennek bizonyítására. Úgyhogy ezért kell bizonyos fokig kételkednünk, még akkor is, amikor a tudományról beszélünk. Végezetül. Az édesanyám 94 éves. És látom, hogy mennyi gyógyszert szed be nap, mint nap. Azt viszont sehol nem tudjuk elolvasni, hogy ezeknek a színes tablettáknak milyen kölcsönhatásuk van, ezt ugyan senki nem tapasztalta még meg. Köszönöm. Utolsó kérdés, Levin asszony, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem igazán kérdezni szeretnék, inkább hozzászólnék egy kollega korábban feltett kérdéséhez. Nevezetesen, hogy klórral ö, fertőteni csak a csirkehúst. Hát észletem, ez teljesen rossz megoldás. Svédországban sikerült jó törvényeket hoznunk az állattenyésztés és az állat jólét terén, hogy a szalmonellától is megszabaduljunk az állatok esetében. Most már tényleg csak elvétve van egy-két ilyen eset Svédországban. Úgyhogy Svédországban már szerintem nem is létezik az, hogy az állatok megfertőznének embereket. Aztán ami az antibiotikumokat illeti, Európában a legkevesebbet használjuk az állatok esetében. Németország 16-szorosát, Ciprus 60-szorosát használja fel az antibiotikumoknak. Azért, mert nagyobb területen tenyésztjük az állatokat, és nem kapják meg egymástól a betegségeket szemben az összes zsúfolt körülményekkel. Úgyhogy ha így kezelnék az állatokat mindenütt, akkor nem kellene klort és túl sok antibiotikumot alkalmazni az állatok kezelésére. Köszönöm. Köszönöm. Öt nagyon érdekes megjegyzés és kérdés hangzott el, úgyhogy Pederson úr parancsoljon, válaszoljon. Egy sor nagyon jó kérdést kaptam, tényleg, és nehéz válaszolni időnként, mert politikai jellegű kérdések voltak. Talán jobb, hogy egy néhány témát itt a szakbizottságukon belül vitatnak meg, de a legtöbbet elkövetem, amit csak lehet, vagy megteszek annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonságról hallottunk. Ez azt gondolom tényleg fontos az élelmiszerbiztonság, a TTIP megállapodás összefüggése. Ez, ez nem mellékes ugye ez nagyon fontos. Itt vannak az Európai Bizottság azt mondja, hogy megvédi a saját magas védelmi szintjét. Egy sor megválasztott képviselő, mint itt, és én európai polgárként vagyok jelen. Tényleg átláthatóságra van szükség, úgy kell ezt csinálni, mert különben csak feltételezésekről beszélhetünk. Azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy tényleg mi történik az élelmiszerbiztonsági jogon belül, a jogalkotáson belül, és ezt hozzáférhetővé kell tenni. Így fog ez működni. A génmódosított organizmusok renacionalizálása, hogy úgy mondjam, hát itt hasonló kérdések merültek fel, ez egy fontos ügy, persze. Mennyi rugalmasságot bízunk, a, vagy adunk a tagállamoknak, ez máshol is megvan, a mezőgazdasági politikát is érinti például. Mennyivel igyekszünk az egységes piacot megőrizni, és mennyit tudunk renacionalizálni nemzeti szintre, visszavinni a döntéseknél, ezek elvi döntések, tehát mennyiben van közös piac az EU-ban, vagy nem. Itt a, a génmódosított szervezetek ebben nagyon benne vannak. 19 ország hallottunk, amik nemet mondott ugye az imént, és a közvélemény is inkább érintve van ebben, tehát érdeklődik ez iránt. Úgy gondolom, hogy ez nagyon politikai jellegű vita, azt kell, hogy mondjam, és abból indulok ki, hogy önök ezzel foglalkoznak, és figyelnek erre az egész ügyre Tudományos, tudomány, tudósként vagy tudomány oldaláról mit tudok mondani? Mi ö, megnézzük a, a tényeket, igyekszünk, és ö, tudósként azt látom, hogy van egy tendencia, hogy a természettudomány vagy az orvostudomány az, amit igénybe veszünk, amikor döntenünk kell. Ki, ugye itt a klórfürdő, amiben a az állatokat teszik. Ez egy azt gondolom, ez egy politikai jellegű döntés. Megint csak ennek több oka van szalmonella és egyéb baktériumoknál tényleg azt mondhatjuk, hogy a klórral ezeket meg lehet szüntetni, de más módszerek is vannak erre természetesen, csak meg, meg kell nézni, hogy mibe kerül ez. És bizonyos programok alkalmazásánál ez pénzt lehet megtakarítani. Itt azt gondolom, nagy különbségek vannak abban, ahogyan a tagállamok végrehajtják ezeket a szakpolitikákat, hogyha a végrehajtásról beszélünk, akkor érdemes itt egy kicsit elidőzni, és érdemes megnézni a legjobb gyakorlatokat szerintem, hogyha megnézzük az ezeket a rendszereket, és ö, ö, meg kell nézni, hogy hol működik a legjobban az egész, és ö, hol az élelmiszeriparban az európai fogyasztókat, fogyasztói csoportokat, és be kell vonni. Hát sokan azt mondják, hogy ez, amit eddig csinálunk, ez nem az az élelmiszerpolitika, amit át tudnánk venni. Le úr a fogyasztót helyezte előtérbe. Azt gondolom, van itt egy hagyomány, hogy az élelmiszerbiztonsági politika itt az EU-n belül a fogyasztóvédelmet és a közegészségügyet, vagy a népegészségügyet központi kérdésként kezelte. És hát ugye az élelmiszerbiztonság egy fontos téma, de emlékszünk a Gerge a kor idején ez, ez a vélemény még erősödött, mert egy komoly válság alakult ott ki és most eh, önöknek teszem fel a kérdésre, visszadobom a labdát, úgy mondjam, hogy itt, vannak a kereskedelmi, itt van a kereskedelmi megállapodás és a refit folyamat. Ez, eh, ezt végig kell gondolni, hogy kitartunk emellett, de szerintem a fogyasztóvédelem eh, nyilván központi kérdés kell, hogy legyen a megfontolások során. De hát ennyit tudok egyelőre mondani az előbbi bevezetőm alapján. Végül pedig köszönetet mondok az összes előadónak, hogy csatlakoztak hozzánk a mai napon, és megosztották a véleményüket. Értékes információkat kaptunk, és ezeket a meghallgatásokon mindenképpen jövő héten figyelembe tudjuk venni, aztán az azt követő héten is. Meggyőződésem, hogy sokat segített a vitában ez és meghatároz azt is, hogy mi hogyan ítéljük meg a kijelölt biztosokat, hogy eléggé felkészültek-e, hogy ráhangolódtak-e a problémákra, kívásokra, amelyekre önök már rámutattak. Ez most a képviselőkön a sor, ugye, hogy ezt a tudást felhasználják majd. Köszönöm szépen a részvételüket, a szakbizottságnak pedig a meghallgatáson kiváló munkát kívánok, és Köszönöm szépen a titkárságnak, a kollégáknak, hogy ilyen jól együtt működtek az első elnöklésem idején itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen.